Buenas tardes. Jó napot kívánok. Bonjour. Pardon? Service externe, Ah oui, oui. Merci. Buenas tardes. Eh, vamos a... Tehát jó napot kívánok mindenkinek, folytatjuk akkor a munkát a mai közmeghallgatásunkkal. A civil társadalom mozgásterének csökkenéséről és néhány országot fogunk példaként említeni. Szeretném üdvözölni itt a jelenlévőket, a résztvevőket, és szeretnék köszönetet mondani Deva úrnak, a Deve misszió vezetőjének, aki ma délután eljött hozzánk. Azt gondolom, hogy a demokrácia mértéke minden országban abban rejlik, hogy a nem kormányzati szerveik, a civil társadalom milyen színes, milyen sokféle és milyen jól szervezett. Ugyanis a civil társadalom az, ami a legközelebb áll a polgárokhoz, és a közvetlen kommunikációt biztosítja a társadalom különböző szegmenseivel. Ez a tér, amelyet a civil társadalom foglal el. Ennek van képessége arra, hogy őrködjön az emberek jogainak védelme felett, és a leginkább kiszolgáltatott csoportok érdekében fellépjen. Az ngo ezen kívül az innovációt is elősegítik, és az a dolguk, hogy szigorúan szétválasszák az egyes állami feladatköröket a demokratikus országokban, és őrködjenek e felett. A közérdekű bejelentők nagyon gyakran azok, akik felhívják a figyelmet arra, hogy romolhat a helyzet, vagy romlik is. Az Európai Unió számára a civil társadalom és annak szervezeti, szervezetei nagyon fontos és nagyra becsült partnerei, és különösen amikor a helyszíni munkáról beszélünk a fejlesztési segélyek terén. Azonban nagyon sok országban legitim tevékenységük nagy, során nagyon sok korlátozással és kihívással kell szembenézniük, akár jogszabályi korlátozás az egyesülési szabadsággal kapcsolatban, vagy pedig a civil társadalmi szervezetek működése tekintetében. Nagyon gyakran biztonsági, állítólagos biztonsági vagy a terrorizmus elleni küzdelmi okokból korlátozzák működésüket, és igyekeznek a finanszírozáshoz való hozzáférésüket korlátozni, akár nemzeti, akár külföldi forrásokat illetően. Túl sok adminisztratív terhet kapnak, amelynek következtében olyan adminisztratív kötelezettségeket kell teljesíteniük például a helyi szervezeteknek, ahol ez gyakorlatilag leküzdhetetlen akadályt jelent. És ezt a kérdést az Emberi Jogi Albizottságban a DEVE bizottság, tehát a Fejlesztési Szakbizottság képviselőivel együtt fogjuk vizsgálni. Azt remélem, hogy ma a különböző helyzetekről olyan képet kaphatunk, ami hozzásegít minket abban, hogy megtudjuk, mi történik a világ egyes országaiban, nagyon fontos országokban. Kínával kapcsolatban Kína, Izrael, Oroszország és Kambodzsa helyzetét fogjuk megvizsgálni. Még mielőtt megadom a szót a szakértőknek, akik ma délután eljöttek hozzánk, szeretném megadni a szót Deva úrnak, kollégámnak, hogy szóljon néhány szót. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, Elena, ezt a nagyon kedves üdvözlést, és nagyon örülök, hogy a Fejlesztési Szakbizottság nevében eljöhettem ide, a Drosszak Bizottságba. Ahogyan olvashatták a bevezetésben, a civil szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak. Mikrofon szeretnénk kérni Deva úrnak, kérjük, hogy Deva úr mikrofonját szíveskedjenek bekapcsolni, mert nem hallják őt rendesen a tolmácsok és az autoritár társadalmak esetében a civil társadalmak az egyetlen olyan lehetőséget nyújtják, ahol, amelynek segítségével képviselhetik azokat, akik nem rendelkeznek gazdasági vagy politikai erővel, védhetik azokat, akik más védelemmel nem rendelkeznek. És nagyon gyakran egyes országokban igyekeznek elnyomni a civil szervezeteket, fejlődő országokban, főként a nemzetközi NGO-kat. A fejlesztési szakbizottságban tegnap egy tanulmánytervezetet ismerhettünk meg, és ebben a tanulmányban megvizsgálták a jókormányzás példáit a külkapcsolatainkban, és amellett érvelt, hogy az erős demokratikus struktúrák, amellett, hogy önmagában közjót jelent, egyéb közjó védelmét is biztosítja, mint például a társ- szociális védelemhez vagy az oktatáshoz való hozzáférés. A demokratikus országok gyakrabban foglalkoznak a szegénység csökkentésével, és jobban védik az emberi jogokat. Ez a jellemző. A Fejlesztési Bizottság tehát elkötelezett a civil társadalom megerősítése mellett, hiszen nagyon fontos szerepet játszanak ezek a szervezetek az Európai Unió fejlesztési politikájában. Kétszer találkozunk évente a Concorddal, ami a civil társadalmi szervezetek szervezete fejlesztés terén illetve együttműködünk azzal a bizottsági hálózattal is, amely összefogja ezeket a civil szervezeteket, illetve egyéb szereplőket. A mai megbeszélésünkön a civil társadalmi szervezetek csökkenő mozgásteréről fogunk beszélni, pedig ennek a mozgástérnek növekednie kell. A Fejlesztési Bizottság nemrégiben fogadta el azt a jelentésemet, amelyet a nemzetközi fejlesztési finanszírozás fokozásáról készítettem. 4,2 milliárd eurónyi fejlesztési segítséget most már 68 milliárd eurónyi plusz többlet támogatás egészít ki, és ez a hozzáadott érték, ez a többlet támogatás két 300 milliárd eurót is elérhet. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési programok számára ennyi áll majd rendelkezésre, annak eh, segítségével, hogy a mi finanszírozásunkat a magánszektor, a pénzügyi piacok fogják kiegészíteni. Hogyha valaki ezer eh, eurót elhelyez a bankban, akkor a bank akár tízezer eurót is tud kölcsönözni másoknak és pontosan ezt fogjuk felhasználni a fejlesztési támogatás esetében annak érdekében, hogy tőkét szabadítsunk fel hatalmas fejlesztési programokban. Tulajdonképpen a Marshall programhoz hasonlíthatnám ezt. A jelentést ben magam is megemlítettem, hogy nagyon jó, hogyha 300 milliárd eurónyi eurónyi támogatást tudunk biztosítani az EDF-ből, mint egy 3 milliárd euró áll rendelkezésünkre, de hogy ahhoz, hogy több száz milliárd eurót tudjunk felszabadítani, Afrikában és a fejlődő országokban kell befektetnünk és támogatást nyújtanunk. Ehhez pedig fegyelemre van szükség, átláthatóságra, jó kormányzásra és a korrupció elleni küzdelemre. Nem fogunk 200 milliárd eurót adni az afrikai diktátoroknak azért, hogy a saját bankszámlájukat duzzasszák fel. Olyan helyszíni emberekre van szükségünk ezekben az országokban, akik nyomon tudják követni a történteket, az átláthatóságot, megnézni, hogy a közbeszerzések hogyan zajlanak, hogy a közbeszerzési politikát hogyan valósítják meg, a korrupció ellenes intézkedések hogyan alakulnak, hogyan készítenek, számolnak bejelentést a civil társadalmi szervezetek, hogyan működnek együtt a parlamenti képviselőkkel, a kormányjal, az ellenzékkel, hogyan lehet elszámoltatni a felelőseket, pontosan mi történik ezzel a pénzzel. Tehát mindehez arra van szükség, hogy jól tájékozott, nagy tudású civil társadalom legyen, amely tulajdonképpen az Európai Unió szeme és füle lehet ezekben az országokban. Tehát nem csökkenteni kell a civil szervezetek mozgásterét. Ha azt akarjuk, hogy a beruházásainkat és a segélyeinket meg akarjuk tízszerezni, akkor olyan civil társadalomra van szükségünk, ami tízszer olyan erős, tízszer akkora térrel rendelkezik. Ez egy óriási, rendkívüli mértékben megújult világ, ahol most élünk, ahol például tiszta ivóvízzel kapcsolatos programokat, útépítés, elektromos áram, mezőgazdaság terén valósítunk meg programokat, mezőgazdasági hozzáadott érték, az export, kivitel elősegítése, kereskedelmi segélyek, ez óriási mértékű, és hogyha ez valóban megtörténik, ha azt akarjuk, hogy ez megtörténjen, akkor a civil társadalomra van szükségünk azért, hogy figyeljen és beszámoljon nekünk. Nagyon fontosnak tartom tehát ezt a találkozót, a fejlesztés szempontjából koherenciára is szükség van az emberi jogok és a külpolitika tekintetében, az elszámoltathatóság, átláthatóság tekintetében a jó kormányzás és jó közbeszerzési politikák tekintetében, korrupcióellenes intézkedések és a megfelelő emberek megtalálása, akik korumpálják a rendszert, az elkövetők megtalálását, és őket állítsuk bíróság elé. Erre van szükség ahhoz, hogy ezt a programot működtetni akarjuk. Ne felejtsük el, amikor a Marshall tervet megvalósították, hogy a szétrombolt Európát újjáépítsék. Újjá Most képzeljük el, hogyha ezt az amerikai pénzt ellopták volna, akkor ezt nem engedtük meg akkor, mert erős a civil társadalom Európában, még a szétrombolt Európában is erős volt a civil társadalom, és ugyanerre a civil társadalomra van most szükségünk hogyha újjá akarjuk építeni ezeket az államokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm Deva úr. Most pedig meghallgatjuk szakértőinket. Először is, elnézést, először is tehát szeretném meghallgatni, hogy melyek a tendenciák, melyek a kihívások nemzetközi szinten, és mit tesznek az ENSZ részéről. Az első hozzászólónk Katerina Hadzsimicseva Evans, aki szakjogász ezen a területen. A non-profit joggal foglalkozó Európai Központnál dolgozik, amelynek célja, hogy a jogi környezetet javítsa az NGO-k számára. A szervezete már évek óta együtt dolgozik az Európai Unióval, és ő is tagja az Európa Tanács Szakértői Bizottságának. Öné a szó parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, legfeljebb 8 percet tudunk adni, tehát legfeljebb 8 perc, ugyanis nagyon kevés az időnk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, tisztelt vendégek, azt hiszem, hogy a civil társadalmak szűkülő mozgásterének a végsikálatára kiváló időzítésű ez a meghallgatás, hiszen itt nem csak nemzeti, hanem nemzetközi tendenciákról is beszélhetünk. 156 negatívumot vizsgáltunk meg, amelyek szűkítik a mozgásteret. Eurázsiában, a szaharai területen, illetve Ázsiában, és itt Európában is megjelennek ezek. Tehát a civil szervezeteknek a regisztrációja, illetve a forrásokhoz jutás, külföldi és hazai finanszírozás, eh, valamint a közösségi támogatási lehetőségek terén is felmerülnek ezek a problémák. Azt látjuk, hogy a kormányok szakmai lobbivá nyilvánítják a jogvédelmet, hogy ne tudjanak a döntéshozatalba és a szakpolitika formálásba belefolyni a civil szervezetek. Korlátozzák a finanszírozási lehetőségeket a jogvédelem terén például. Aztán egyre kifinomultabbak az akadályozó módszerek. Például gyorsított eljárásban fogadnak el törvényeket, jogszabályokat, illetve a szünidő, a eh, pihenő időszak során, hogy elkerüljék a civil társadalomnak az átláthatósági felügyeletét. Tehát nem csak a jogszabályok elfogadásában, hanem a végrehajtásban is jelentkeznek a problémák. Az utca emberét is korlátozzák, sőt az emberi jogi aktivistákat sok helyen megölik. Nem csak a civil társadalmi szervezetek mozgástere szűkül, hanem a polgárok mozgástere is kisebb, akik együtt szeretnének működni a civil szervezetekkel, nem tudják hallatni a hangjukat, nem jutnak hozzá támogatáshoz, egészségügyi vagy szociális juttatásokhoz. Tehát ez egy több ágazatot felölelő problémakör. Sőt, az utóbbi időben még a nemzetközi normákat is aláássák és elszabotálják a kormányok. Például nemrég az ECOSZOK eh, bizottság szervezeteiben is megtagadták az ENSZ hozzáférést, sőt az ENSZ határozatokat is igyekeznek gyengíteni. Ezzel például az egyesülés, illetve a gyülekezés szabadságát is csorbítják. Tehát ezeket a tendenciákat meg kell említenünk, illetve foglalkoznunk kell ezekkel a rendszer szintű kihívásokkal át kell alakítani, és több területre kiterjedően ennek a területnek a működését. A politikai kultúra, a civil társadalmi kapacitás nagyon fontos és fejlesztendő terület. Az Európai Uniónak a partnerekkel együtt a stratégiai következetes válaszadás terén kell előre lépniük. Hiszen a tapasztalatok arra vallanak, hogy csak hosszú távú jelenléttel és tapasztalatok birtokában tudunk fejlődést elérni a társadalmakban. Erős partnerekre van szükségünk a civil szervezetek formájában, hogy hatékonyabbak legyenek a reformok, és jobban működjenek a rendszerek. Tehát a fenyegetett civil társadalmi mozgásterületekre kell koncentrálnunk. Sok ország, illetve állam azt állítja, hogy a civil szerveződés az nem része az Egyesülési Szabadságnak. Az Európai Parlament megkezdte az egyeztetéseket, állásfoglalást fogadtunk el 2013-ban, amely ezekkel a normákkal, illetve mutatókkal foglalkozik. Ezek irányadóak a civil társadalom működését tekintve, illetve gyakorlati hatékonyság terén. A cél, hogy az EU mainstream megközelítésé tegye a civil társadalom működését, és minden szakpolitikai dokumentumba és fellépésbe beépüljön a civil társadalmi szempont. És végül a házunk táján is körül kell néznünk, tehát az Európai Unió, illetve a tagállamok nem tudnak segítséget nyújtani akkor, hogyha a saját helyzetüket is rontják különböző civil társadalmakat gyengítő jogszabályok elfogadásával. Nekünk jó példával kell előjárnunk. Mit tehet az Európai Parlament ezen a három területen? Egyrészt meg kell vizsgálni a szűkülő mozgástér mögött álló tényezőket, erőket, és ki kell dolgozni a megfelelő mutatókat, iránymutatásokat, be kell vezetni a szükséges intézkedéseket, és a civil társadalmi szervezetek szívesen együttműködnek az Európai Parlamenttel ezeknek a területeknek a kidolgozásában. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Vamos ahora. Most pedig Kínával fogunk foglalkozni. Kína egy új törvényt fogadott el a civil szervezetekről, ez 2017-ben fog érvénybe lépni. Az emberi jogi jogvédők már így is nagyon nehéz helyzetben vannak az országban. Nagyon sok korlátozás vonatkozik rájuk, főként amikor nemzetközi szervezetekkel próbálnak együttműködni, akár az ENSZ mechanizmusaival. Az új törvényt a szakértők nagyon komolyan bírálták Kínában és a nemzetközi szintéren egyáltalán egyaránt, és nagyon sok civil szervezet, úgyhogy ezt most meg is fogjuk tudni, hogy eh, a törvénynek a kihatásai milyen jellegűek. Itt van velünk Sophie Comfort, The Rights Practice NGO szervezettől. Ez a civil szervezet nagyon sok partnerrel működik együtt Kínában, nagyon jól ismeri a helyzetet, és ennek az új jogszabálynak a következményeit. Comfort asszony, maximum 8 percben öni a szó. Um, Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok önökhöz. Programmenedzserként dolgozom a Price Practice-nél, és számos partnerrel rendelkezünk Kínában a jogállamiság és a demokrácia területén dolgozunk. Kína sosem volt egy egyszerű terület, kéne, az elmúlt három évben pedig folyamatosan csökken a civil szervezetek mozgástere Kínában. Kínában számos jogszabályt vezettek be a nemzetbiztonság leple alatt, és ez tovább korlátozta a szabad véleménynyilvánítás jogát. Ez megnehezítette természetesen a helyzetünket, és következő év január 1-ben pedig a civil társadalomra vonatkozó új jogszabályok fognak életbe lépni ez, le, nem, ez ellehetetleníti azokat a szervezeteket, amelyek a kínai kommunista párt hat keretein kívül kívánnak tevékenykedni. Természetesen a kínai kommunista párt érdeke és a civil társadalom érdeke nem minden esetben fedik egymást. A civil társadalom amúgy is óriási aggodalmat vált ki a kormány, kormányzatból, és a kommunista párt számára a 2011 2011-es arab tavasz rámutatott a különféle veszélyekre, illetve felhívta a figyelmet arra is, hogy a külföldi nem kormányzati szervek akár veszélyt is jelenthetnek a kormányra. Ez további változásokat eredményezett 2012-ben. E, a kormány egyre inkább keményen lépett fel, és a, kormány keretein kívül működő civil szervezetek egyre szigorúbban szigorúbb ellenőrzés alá e, kerültek. Számos példát tudnék felhozni tehát e, voltak belső pár dokumentumok, amelyek e, a civil társadalom megerősítése ellen szóltak, és amellett szóltak, hogy a, a kisebbségeket érintő területeket még inkább ellenőrzés alá kell vonni ezen kívül ezen kívül olyan problémák is felmerültek, mint a szexuális zaklatás esetei, nyilvános területeken ezeket korábban még nem, nem vették veszélyszámban, de ez is egyre inkább elterjednek és ezen túlmenően az államhatalom elleni izgatás és egyéb más politikai természetű bűncselekmények is egyre inkább előtérbe kerülnek a jogászaink mindenképpen arra hívják fel a figyelmet, hogy ezek a bűncselekmények akár életfolytig tartó börtönbüntetést is vonhatnak maguk után. Ellen kívül Kínában bevezettek egy új nemzetbiztonsági törvényt, egy, és, a, és az új terrorizmus elleni tör, törvény is egyre inkább előtérbe kerül. Kínában egy új, nem, új nem kormány önkormányzati szervezetek elleni törvény is napirenden szerepelt. És a kormány azt mondja, hogy minden ilyen jellegű tevékenységet a kínai belügyminisztérium hatáskörébe kell utasítani. A külföldi társadalmi szervezetekkel foglalkozó törvény egyre inkább hangsúlyozza a nemzetbiztonságnak a fontosságát, és egyre inkább kimondja azt, hogy ezek a szervezetek akár forradalmat is kirobbanthatnak Kínában. További fontos pont az, hogy nagyon széles körben értelmezik a nem, a nem kormányzati szervezetek jellegét, a különféle közösségi csoportokat, tanácsadók, szervezetek is ide tartoznak. Ezeknek a szervezeteknek a rendőrségnél be kell jegyeztetniük magukat, és folyamatos ellenőrzés alan állnak, amennyiben nem közvetlenül kapcsolódnak a kormányhoz. Évente tevékenységi tervet kell be, benyújtaniuk, és ezt engedélyeztetniük kell. Hogyha ennek nem tesznek eleget, akkor azt kockáztatják, hogy, hogy betiltják a tevékenységüket, és a munkatársaik akár börtönbüntetése is szembe nézhetnek. E, e, további kérdés, a rendőrség jogai és lehetőségei és számos kérdést vetnek fel, úgy gondoljuk, hogy rendkívül szelektíven járnak el az egyes szervezetekkel kapcsolatban, és különösen kemény szakciónk sújthatják azokat, amelyekről hatóságok úgy vélik, hogy veszélyt jelenthetnek a nemzetbiztonságra vagy az ország tekint túl tekintés, tekintélyére. Egyszerűen a szervezetek nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ne feleljenek meg a törvényi előírásoknak, és megpróbálnak egy, kiegy, egy ki, kiegyensúlyozott helyzetet kialakítani saját magukra. A, a, ezek a külföldi nem kormányzati szervezetek megpróbálnak szoros kapcsolatot létrehozni a kínai partnereikkel, és egyelőre sok esetben kínai ter, Kína területén bizonyos tevékenységeket nem is láthatnak el természetesen ennek negatív hatása van a kínai civil társadalomra, de tudjuk azt, hogy ők rendkívül találékony módon próbálják megtalálni az új lehetőségeket és az új utakat. A a nem kormányzati szervezetek természetesen értékes hozzájárulást éltek idáig, de a következő feladat az, hogy maguk a kínai szervezetek is tovább tudjanak fejlett. Mit tehetne, mit tehetne az Európai Unió? Az Európai Unió szorosan nyomon követi ezt az új törvényt, és próbálja támogatni a civil társadalmi kezdeményezéseket, és amikor Kínában kapcsolatba lépünk, akkor próbáljuk kihangsúlyozni, hogy mennyire értékes hozzájárulással érhetnek a nem kormányzati szervek az ország fejlődése szempontjából. Ez mindenképpen egy jelentős kihívást jelent mindenki számára, de látjuk azt, hogy Kínában meg tud erősödni a civil társadalom, és meg kell őket tanítani arra, hogy valóban alkalmazkodni tudjanak és fejlődni tudjanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Izrael helyzetét fogjuk megvizsgálni. A Knesset elfogadott egy új törvényt, az NGO-k finanszírozásáról. Ezt a törvénytervezetet nagyon sokan bírálták, és nagyon komoly hatással lett az emberi jogi jogvédők és a civil szervezetek munkájára. Bár nagyon sok módosítót terjesztettek be ehhez a törvénytervezethez, azt a civil társadalom komolyan kritika, kritizálta, hiszen diszkriminatív jellegű, és nagyon komoly hatással van a civil szervezetek, illetve az emberi jogi jogvédők azon képességére, hogy szabadon részt vegyenek a nyilvános vitában. Rafael Siláv van itt velünk ma, aki a Fejlesztési és Szolidaritási együtt, Nemzetközi Együttműködés eh, nevezetű szervezetnek a közel-keleti szakreferense. Parancsoljon öné a szó. 8 percet kap. Köszönöm szépen a meghívást, illetve lehetőséget, hogy részt vettek a meghallgatáson, és hogy erről a fontos kérdésről szólhatok. A szervezetünk a Katolikus Családok Társadalmi Igazságosságáért dolgozó szervezet, és világszerte többek között palesztén és izraeli eh, tagszervezetekkel, illetve rászorulókkal foglalkozunk, és eközben megfigyeljük, hogy csökken a mozgástér, és izraeli állampolgárként ezt a saját hazámról is szomorúan hallom. És múlt héten fogadták el, illetve ezen a héten, július 11-én a civil társadalmat szabályozó törvényt Izraelben, be kell jelenteniük a szervezeteknek, hogyha külföldről kapják több mint 50%-át a költségvetésüknek. Ami azt jelenti, hogy jövő évtől kezdve minden szervezet, amely például több mint a felét a forrásának az EU-tól, vagy például az ENSZ-től, vagy bármilyen egyéb külföldi szervezettől kapja, be kell, hogy jelentse ezt. És ezt fel kell, hogy tüntesse minden hivatalos dokumentumán, illetve levelén. És ez egy előfeltétel annak, hogy a hivatalos parlamenti meghallgatásokon, megbeszéléseken részt tudjunk venni. És a magánszemélyektől, illetve a társaságoktól szerzett források felhasználását is meg kell említeni hetére. Tehát legalább három forrásból elérhetők a források online, egyrészt az Európai Bizottság, illetve a jogszabály szerint előírt honlap és az izraeli bejegyző nyilvántartás szerint előírt honlapon kell közzétenni a finanszírozási forrásokat, és külföldi megbízottaknak számítanak a külföldi finanszírozók, és ezt az izraeli média is rendszeresen tudósítja, beszámol erről, ami a napi munkát megnehezíti a civil szervezetek számára. Az emberi jogi szervezetek Izraelben arról beszélnek, hogy amióta előterjesztették ezt a, az új törvényt, és a külföldi finanszírozásra felhívták a figyelmet, állandóak az aklatások, illetve erőszakkal fenyegetik őket. Ráadásul ez a kapacitásukat elvonja a napi munkától. Azt mondják az emberi jogi szervezetek, hogy a nemzetközi emberi jogi forrásokra kevésbé tudnak támaszkodni éppen emiatt, és eh, hazai forrásokra szorulnak, ez pedig az emberi jogok eh, megsértése elleni küzdelmet nehezíti. Már most is, és a jövőben még inkább. Aztán az izraeli törvény az emberi jogokat, illetve a békért való kiállást Izrael ellenesnek minősíti, illetve annak tekinti. A külföldi finanszírozás bejelentési kötelezettsége pedig azt jelenti, hogy kevésbé tudják kifejteni a hatásukat, a civil társadalom szereplői kevésbé tudnak részt venni a döntéshozatban és a politikai e, intézkedések formálásában, már pedig az izraeli demokrácia alapvető eleméről van szó. A kérdés az Európai Unióhoz e tekintetben a következő Izrael a szomszédsági országok e- egyike, és ezért elvárás, hogy érvényesüljenek az emberi jogok, hogy, hogy hatékonyan működjön a civil társadalom, és ide kell érteni a gyülekezési, illetve egyesülési szabadságot is, és az EU iránymutatásai pontosan meg is jelölik ezeket a területeket a tudományos kutatások, a környezetvédelem, illetve számos egyéb terület szorul rá a civil társadalmi szereplők működésére, és az emberi jogok, illetve a békéért való kiállás a prioritás kell legyen. Köszönöm szépen. Most. Köszönöm, most pedig Oroszországgal fogunk foglalkozni, miután elfogadták az úgynevezett Foreign Agents Law nevű törvényt, ami lehetővé teszi az orosz kormány, az orosz hatalom számára, hogy büntetéseket szabjon ki, vagy akár le is zárjon civil társadalmi szervezeteket, amelyek külföldről kapnak támogatást. Természetesen a civil társadalom tevékenységi körét nagyon komolyan korlátozni próbálnak. Február 10 10-én 2016-ban az Agora civil szervezet, amely jogi segítséget nyújt nagyon sok egyesületnek és aktivistának. Volt az első olyan szervezet, amelyet feloszlattak, mivel állítólag, legalábbis idézőjelben mondják, hogy befolyásoltak közvéleményt. Az ADC Memorial, ami a rasszizmus és idegengyűlölet áldozatait támogatja az országban, szintén be kellett zárjon, és tevékenységeit meg be kellett szüntetnie, mivel külföldi ügynöknek bélyegezték meg de ha ezt nem tették volna meg maguktól, akkor pedig üldözték volna amiatt, hogy nem hajlandó regisztrálni a külföldi szervezetek jegyzékében. Olga Abramenko van itt velünk az ADC Memorial szervezettől, aki gyakorlatilag első, egyeszem első személyben tud beszámolni arról, hogy mi történik Oroszországban. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt évek során a közhangulat Oroszországban egyre negatívabbá vált. 2013-tól kezdődően a legláthatóbb civil szervezeteket üldözték, a civil szervezetek, illetve az úgynevezett külföldi ügynökök szóló törvénye kapcsolatban. Mikor minősül egy civil szervezet külföldi ügynöknek, hogyha külföldről kap támogatást, és politikai tevékenységet folytat, azaz befolyással van a közvéleményre és a döntéshozókra. Ez persze bár bármit jelenthet. Az esetünkben az ABC Memorial 2014-ben a bíróság megállapította, hogy külföldi ügynök vagyunk, de mi nem voltunk hajlandóak regisztrálni ezen a szégyen teljes listán, ezért úgy döntöttünk, hogy bezárjuk az Oroszország irodánkat és külföldre költözünk politikai tevékenységén pedig az ENSZ kínzás elleni bizottságához benyújtott jelentésünk minősült politikai tevékenységnek. Külföldre költöztünk tehát, és gyakorlatilag ez volt az egyetlen, illetve ez az egyetlen lehetőség az emberi jogi jogvédők számára, ugyanis azok a civil szervezetek, amelyek a külföldi ügynökök listáján kerülnek regisztrálásra, rendkívül sok időt és erőfeszítést kell fordítaniuk arra, hogy védjék magukat ahelyett, hogy emberi jogi munkát végeznének, és ez pedig bénító hatással van a civil társadalom számára, ennek eredményeként pedig pedig az LMBTI, például a roma és egyéb etnikai kisebbségek nagyon szenvednek amiatt, hogy nem képviseli senki jogaikat. A közelmúltbeli események esetében például betiltották a krimi tatárok önkormányzatának tevékenységét, a civil társadalom részéről azonban ezek a tevékenységek nem kaptak elő támogatást ugyanakkor viszont független médiumokat is bezárnak, a legjobb újságírókat újságírók veszítik el munkájukat, cenzúrát alkalmaznak. Ez azonban nem újdonság számunkra. Ami újdonság számunkra most 2016 nyarán, és ami miatt beszélnünk kell az elnyomások új hullámáról, az az, hogy az emberi jogi jogvédőket és az újságírókat akár büntetőeljárás alá vonhatják. Például két büntetőeljárást indítottak, az egyiket Valentina Cserevagyenko, a Doni Unió nő asszonyai nevű civil eh, szervezettől, mivel súlyosan megsértette a külföldi ügynökökről szóló törvényt, aztán Nikolaj Szolokó a újságíró az Open Library Dialogues projekten dolgozik Szentpéterváron. Mindkét esetben elvették a számítógépüket, átvizsgálták a levelezésüket, Tulajdonképpen a projektek közül egyik sem volt különösebben radikális, viszont nagyon népszerűek voltak, és a társadalom is elismerte azokat. Emiatt el kellett a Oroszországot, míg eh, Cserevagyenko ellen pedig egy büntető eljárást nyitottak, azonban eh, miután fellebezést nyújtott be, még akkor is legálisnak minősült, ezért ma reggel került sor az első tárgyalásra. Az orosz büntető törvénykönyvben van egy cikk, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, mint egy 150 civil szervezetet érint a külföldi ügynökökről szóló törvény, azonban egy közigazgatási jogszabály keretében került sor az üldöztetésükre, és rendkívül magas büntetéseket szabtak királyuk. Ahhoz, hogy eh, indíthassanak ellenök eljárást, meg kell állapítani, hogy súlyosan megsértették a külföldi ügynökökről szóló törvényt, legalábbis ennek a jeleit kell keresni, de a törvény nem állapítja meg pontosan, hogy mik ezek a jelek. Cserevatenko bűne nem csupán abban áll, hogy nem volt hajlandó a civil szervezetet külföldi ügynökként elismerni, de az a tény, hogy egy új alapítványt indított ugyanazzal a nével. Ez pedig, ez a vád, ez az orosz és a nemzetközi jog megsértését is jelenti, ugyanis ez a törvények lehetőséget biztosítanak az embereknek, hogy civil szervezetet indíthassanak és projekteket hajthassanak végre szabadon. A következő kockázat azon civil szervezetek számára, amelyek külföldre költöztek, hogy bekerülnek a nem kívánatos szervezetek listájára. Most 12 ilyen szervezet van rajta ezen a listán, olyan szervezetek, akár a Soros Alapítvány, amely már évek, évtizedek óta támogatja a civil társadalmat. Az orosz kormány elnyomó politikája a civil társadalom ellen, a független szakértők és újságírók ellen nagyon rossz példát mutat arra azoknak az országoknak, amelyek Oroszországtól függnek politikai és gazdasági szempontból. Nagyon sok eh, Tajikisztánban, Kirgizisztánban is voltak már eh, olyan próbálkozások, amelyeket például Kirgizisztán eh, elnöke Tolekan Ismailova, Aziza Abdrasulova emberi jogi jogvédők ellen egy becsületsértő kampányt kezdeményeztek. Aztán Kelet-Ukrajnában is volt, illetve orosz barát szürke zónákban is hasonló tevékenységet láthatunk. A Lohanszki népköztársaságban, Kelet-Ukrajnában például elfogadtak egy hasonló külföldi ügynökökről szóló törvényt, aztán pedig a transznyisztriai régióban is eh, hasonló tevékenység tapasztalható. Következtetésképpen sajnálatos módon azt mondom, hogy a nemzetközi közösség tevékenységei és próbálkozásai a civil társadalom megsegítésére kevés eredménnyel jártak. A gyülekezési és egyesülési szabadság folyamatosan napirenden szerepel a nemzetközi diskurzusban. A civil aktivisták és az emberi jogi jogvédők elleni üldöztetések folyamatosan napirenden kell legyenek az EU-Oroszország kapcsolatokban, és az orosz civil szervezetek és független újságírók üldöztetésére fel kell szólítani az orosz kormányt, le kell zárni a büntető eljárásokat. Az emberi jogi szervezetek, illetve a vitát elősegítő platformokat újra támogatni kell Oroszországban. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Most pedig Kambodzsával folytatjuk. Kambodzsában szintén elfogadtak egy új törvényt az egyesületekről, illetve a civil szervezetekről. 2015-ben fogadta ezt el a Nemzetgyűlés. A bizottságunknak kambodzsai küldöttsége szintén tud, első kézből látta, hogy mit jelent ez a törvény a civil szervezetek számára, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a tevékenységüket, ugyanez történt a szakszervezetekkel. Meghívtuk Craig Bradshaw urat, aki a Likádó Egyesület jogi tanácsadója, ami az egyik legrégebbi emberi jogi jogvédő szervezet Kambocsában. Azonban bár először megerősítette, hogy el tud jönni, végül egy nagyon kényes döntést hozott meg, azt, hogy nem jön el erre a találkozóra, ugyanis attól tartanak, hogy megtorló intézkedéseket fog ellenük bevezetni a kormány. Úgyhogy a Likádó nem jött el, és ez nagyon sokat elmond arról, hogy mi a kambodzsai civil társadalom helyzete. Azonban mégiscsak itt van az FIDH egyik képviselője, akit már más meghallgatásokra is meghívtunk, Gael Düsszepülk, akinek meg is adom a szót, hogy a kambodzsai helyzetet ismertesse. Merci beaucoup, merci beaucoup de nous donner l'opportunité de Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok a kambodzsai helyzetről. Ahogyan önök is tudják, egyre rosszabbá válik. Mielőtt az új törvényekről beszélnék, a gyülekezési törvényről, illetve civil társadalomról szóló új törvényről. Nagyon bonyolult háttérben született ez az új jogszabály együttes, és azt gondolom, hogy az általános civil társadalom helyzetéről kell, hogy szóljunk, mert így lehet megérteni az állapotokat. A civil társadalom Kambodzsában világosan eh, a félelem motiválja a 2013-as vesztes eh, erő kormányra kerülve most igyekszik korlátozni a civil társadalmat, mert a kritikákat el akarják folytani. És a közéletet fenyegetésnek tekinti a kormány, tehát minden lehetséges eszközzel igyekszik visszaszorítani. A, a civil társadalmat elnyomja, és a közbeszédet korlátozza. E, erre többféle eszközt vesz igénybe nem csak új jogszabályokkal lép fel, egyik percről a másikra új jogszabályokat képes elfogadni, hanem kihasználja, illetve visszaél a meglévő jogszabályokkal is. Önkényes letartóztatásokra kerül sor Kambodzsában. Visszaélnek a büntetés végrehajtási rendszerrel, illetve minden rendelkezésre álló eszközzel korlátozzák a civil társadalom működését, illetve a közéleti vitákat. Tehát múlt hónapban az önkényes letartóztatásokról szólva, pont azon a napon, amikor az EU-Kambodzsa emberi jogi párbeszéd került sorra, a legismertebb civil társadalmi szervezet öt tagját tartóztatták le és 5-10 év börtönbüntetést kockáztatnak, miközben hamis vádakat emeltek ellenük. Az ellenzék egyes tagjait tartóztatták le nem régiben, illetve környezetvédelmi aktivistákat, aztán egy buddhista szerzetest többek között. Pusztán azért, mert éltek a társasági oldalakon, illetve a közösségi hálón a véleménynyilvánítási szabadságokkal akár 20 év börtön is várhatja őket, hogyha rendszerellenes lázítással vádolják őket. Ami a számüzetésben tevékenykedő kormányt illeti, a képviselői mentelmi jogtól is megfosztják őket, a kambodzsai jogszabályokat is megsértve a közéleti részvétel egyre inkább korlátozás alatt áll, módszeresen elnyomják a közéleti szereplőket, illetve a civil szervezeteket, az emberi jogvédő aktivistákat akadályozzák minden lehetséges eszközzel a közösségi részvételben. A rendfenntartó szervezetek megelőzik, illetve feloszlatják a tüntetéseket, a felvonulásokat. Legutóbb a Fekete Hétfő alkalmával feloszlattak egy békés tüntetést, amelynek a résztvevői az emberi jogi aktivisták szabadon bocsátását követelték. És a hatalom képviselői bennük is fenyegetést láttak, a polgárháború veszélyére hivatkozva tiltották be ezt a rendezvényt. a Fekete Hétfő alkalmával például 25 önkényes letartóztatásra is sor került. Az általános háttérben érthető, hogy a bírói rendszer is egyre kevésbé független. Az új jogszabályok szűkítik a civil szervezetek egyesülési jogát, illetve mozgásterét valamint a szakszervezeteknek a működését és a kiberbűnözési, illetve az elleni törvény 2016-tól szintén szigorításokat vezet be, ami korlátozást jelent a közbeszédben, illetve az emberi jogok területén. Például a belügyminiszter saját hatáskörben dönthet arról, hogy milyen szervezetet jegyez be kötelező a regisztráció, szankciókkal sújtott, tehát nem lehet kikerülni. Ez nem csak a hazai, hanem a nemzetközi szervezeteket is sújtja. A belföldi szervezetek a politikai semlegességre kötelezettek, szankcionálják ezt is, illetve megvonják az engedélyüket a szervezetünk, a Likádó szintén megszűnéssel fenyegetett, és megjelent, a, nyilvánosságra hozta a szervezetünk a emberi jogvédelem tevékenységekért letartóztatottak, fogva tartottaknak a listáját, ez volt a bűnünk. Folyamatosan megfigyelik a teljes levelezésünket, és amennyiben a szabályokat megszegé egy civil szervezet, 15 év börtön fenyegeti. Számos alkalommal bebizonyosodott, hogy a lazán megfogalmazott bűncselekményi definíciókkal visszaélnek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a telefon, illetve a hírközlési adatforgalmunkat folyamatosan lehallgatják, megfigyelik a távközlési hálózatokat kisajátították a kormányzati hatóságok, és ez is az elnyomás eszközévé vált. Az Európai Unió tisztában van a helyzettel, és minden évben újabb és újabb nyilatkozatokat fogalmaz meg ebben a témában. Az ENSZ emberi jogi tanácsához is fordult Kambodzsa a civil szervezetek védelmében, illetve az Egyesült Államoktól is segítséget kértünk. Hangsúlyozni szeretném, hogy egyelőre Kambodzsa nem veszi komolyan a különböző nyilatkozatokat, illetve a szándéknyilatkozatokat. Mindjárt lejár az időm. Kambodzsa jogállamnak tartja magát. Válaszként az emberi jogi követelésekre. Az Európai Unió ugyanis ilyeneket támasztott Kambodzsával szemben. Az Európai Parlament ahhoz köti a támogatásokat, illetve a segítségnyújtást, hogy az emberi jogok érvényesüljenek. Kambodzsa pedig úgy nyilatkozott, hogy az Európai Unió mondja le minden érdekeltségéről, tehát egyáltalán nem tartanak attól, hogy az Európai Unió hathatós támogatással tudja elősegíteni a civil társadalom működését. A helyzet, felügyeletet, folyamatos nyomonkövetést igényel az Európai Unió részéről, illetve azt gondolom, hogy az ENSZ-től is segítséget kell, hogy kapjon. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót Deva úrnak, aki kérte tőlem a szót. Nem tudom, miért is beszélek én most franciául, kérdezi az elnök asszony saját magától. Tehát most két videót fogunk megtekinteni, az egyik Ugandából, a másik pedig Guatemalából. Az első Nicolas Opio, emberi jogi ügyvéd videója, a második pedig egy az őslakosok jogaiért küzdő aktivista videója, összességében 5-6 perces. Tessék, indíthatják. My name is Nicola. Nikola Szopiónak hívnak, emberi jogi ügyvéd vagyok Kampalából, Ugandából, egy, egy Chapter 4 for Uganda nevezetű szervezetnek dolgozom, amely egy segítséget biztosít civil társadalmi szervezetek részére. Jelenleg a Szaharov ösztöndíjas vagyok, egy ösztöndíjas program keretében dolgozom, és jelenleg a Velencei Emberi Jogi Tanulmányok Központjából beszélek önökkel és szeretnék foglalkozni az országomban kialakult helyzetem. Még mielőtt erre kitérnék, szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek a Szaharov ösztöndíj programért. Ez egy rendkívül hasznos program, amelynek révén megismerkedhettem az európai rendszerekkel, az Európai Unió értékeivel, és lehetőséget szám, teremtett számomra, hogy megismerkedhessem, találkozhattam az Európai Unió és az Európai Bizottság képviselőivel. Ez lehetőséget ad arra is, hogy más Európai emberi jogi harcosokkal találkozhattak világszerte, megismerkedtünk egymás elképzeléseivel, értékeivel, tapasztalataival, és ez nagyon fontos hozzájárulás jelent a munkámat. De hogy visszatérjek a saját országomban kialakult helyzetéből. Ugandában nemrég vezették be a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó jogszabály, amely súlyosan korlátozza ezen szervezetek mozgásterét, és rendkív restriktív feltételeket teremt a tevékenységek ellátásába. Először is a törvény a nem bejegyzett formában működő szervezeteket teljes egészében törvényen kívül helyezi. Tehát mindenképpen regisztrálni kell, és engedélyt kell kérni a kormányhoz. Nem lehet önkéntes alapon bejelentés nélkül elkezdeni bármilyen tevékenységet. Másodszorban az, e, az engedélyek megada, meg, megadásának feltételei rendkívül szél és széles körűek a kör, a kormány bármilyen okból megtilthatja a tevékenységet, például olyan szinten is, hogy ez ellentmond az ugandai nép érdekeivel, vagy visszautasíthatja a regisztrációt, hogyha véleményük szerint ez a közelkölcsöt sérti az országban. Ezek az okok rendkívül szélesek és egyáltalán nem jól megfogalmazottak. Ez az új törvény a szexuális kisebbségeket, az LMBT közösséget is súlyos erősen támadja Ugandában ők már létrehozták a saját szervezeteiket, de nem regisztráltatták magukat, viszont az új törvény alapján most már törvénytelen regisztráció nélkül működni, és ha mégis megteszik, akkor akár 7 éves börtönbüntetés is sújthatja őket, vagy súlyos pénzbüntetések várnak rájuk. Ez a törvény tehát az LMBT csoportok szervezeteit ellehetetleníti. A törvény azt is elvárja, hogy a szervezetek írjanak alá az önkormányzatokkal, illetőleg a helyi közösségekkel egy megállapodást, egy együttműködési megállapodást, hogyha ez nem létezik, akkor nem láthatják el a tevékenység. Ez súlyos megfélemlítést és súlyos zaklatást is vonhat maga után a szervezetek részére. Az Európai Uniót arra kérem, és az az üzenetem, hogy az emberi jogok, az, a, a véleménynyilvántás szabadsága egy nagyon fontos Európai Uniós érték, és arra kérem az Európai Uniót, hogy a déli országokban, illetőleg harmadik országokkal és Ugandával folytatott együttműködése keretében nagyon nyíltan beszéljen a polgári szervezetek mozgásterének fenntartásáról, illetve az emberi jogok védelméről és tiszteletéről. Másosorban az együttműködést közös értékekre kell helyezni, és ezek az értékek az emberi jogi értékeket jelentik. Arra kérem az Európai Uniót, hogy ezt tegyék meg a együttműködésük központi elemévé, hogyha közösen meg tudjuk ezt tenni, akkor meg tudjuk védeni a nem kormányzati szervezetek mozgástereit, tudunk gondoskodni arról, hogy harcolni tudunk az autokrata szervezetek és kormányzatok ellen. Köszönöm szépen, és várom a további együttműködést. Köszönöm, a következő videót látjuk. A nevem Andrea és Jó Hernández vagyok, emberi jogi jogvédő és közösségi kommunikátor Totonipakán, Guatemalában azon emberi jogi jogvédők csoportjának tagja vagyok, amelyek 2016-ban a Szaharov ösztöndíjban vettek részt, ami nagyon fontos tapasztalat volt, hogy megismerjük és megérthessük az Európai Unió működését, illetve az Európai Parlament tevékenységét az emberi jogok védelme területén, illetve nagyon gazdagító tapasztalat volt ez, ugyanis meg tudtunk ismerni más emberi jogi jogvédőket a világ többi részéről. Guatemala nagyon szomorú, veszélyes helyzetben van, ami nagyon nagyon sok fellépést igényel tőlünk, ugyanis bár a béke megállapodásokat 20 éve aláírták, a közösségi vezetők, emberi jogi jogvédők, újságírók bármely állampolgárt megtámadhatnak büntetlenül, és nagyon gyakran nem tud kiállni a jogaiért az igazságszolgáltatási rendszer mellett. Ezért a rendelkezésenkre álló eszközöket igyekszünk kihasználni, mint például a közösségi kommunikáció, illetve nyilvános fellépések az utcán. Nagyon sok őslakos közösség ugyanis például a kitermelő vállalatok részéről nagyon sok jogsértés szemben el. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága meghívott minket, és kérjük, hogy a továbbiakban is támogasson minket, guatemalai emberi jogi jogvédőket, hogy leküzdhessük a büntetlenséget. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elnök asszony. Köszönöm, Deva úr. Most akkor az Európai Bizottságnak fogjuk megadni a szót. Először ön fog hozzászólni, és utána utána pedig az Európai Bizottság, utána az LKS, és végül a kollégák, hogy mindenki megkaphassa a teljes körű tájékoztatást. Deva úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon, e, nagyon nagy csalódást okozott, amit itt hallottam. Mindenki panaszkodik, a fényeket lassan lekapcsolják az egész fejlődő világban, sehol sincs már szabadság jelenleg, és egyetlen egy pozitív, konstruktív javaslatot sem hallottam senkitől sem, hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot megfordítani. Ugyanis mi történik? mi történt az arab tavasz alkalmából, hogyan változtatta meg a dolgokat, hogyan jöttek létre az új elképzelések a szavazással kapcsolatban, mik az új értékek, anélkül, hogy az új értékek kapcsán bennünket elzavarnának a politika színpadáról. Tehát hogy tudunk fellépni, tehát hogyan tudunk az embereket bevonni, Hogyan tudjuk az embereket jobban bevonni. A régi modell már nem működő. Én magam is egy fejlődő országokból érkezem, és beszélek az emberekkel Indiából. A India a világ legnagyobb demokráciája, de nálunk egyre inkább csökken a civil társadalom mozgástere. Hogyha megkérdezik az, az indiai miniszterelnőket, akkor azt, egyszerűen azt mondják, hogy ez az újra gyarmatosításnak egy bizonyos eszköze. Ezt ők mindig így látják, rendkívül érzékenyen reagálnak erre a kérdésre, tehát az újkori gyarmatosításra. Tehát jönnek önök az új értékekkel, és megpróbálják ezeket letolni a mi torkunkon, ha tetszik nekünk, ha nem. Tehát ez az általános elképzelés. És nekünk ezt az üzenetet kell valahogy törő, kitörölni. Éppen ezért kell konstruktív módon dolgozni, hogyan tudjuk abba a helyzetbe hozni a, hely, a helyieket és saját magunkat, hogyan tudjuk helyzetbe hozni, hogy fel tudjunk lépni. Tehát önöknek konstruktív javaslatokat kell benyújtaniuk, hogy hogyan tudjuk a mi értékeinket, és ezek hosszú távú értékek, tehát a szabadság, a demokrácia, a jó kormányzás, a jogállamiság, ezek hosszú távú értékek, hogy hogyan lehet ezeket pozitív értékként megjeleníteni, még a diktátorok szemében is, akik úgy látják, ugye, hogy már nem tudják sokáig fenntartani a hatalmukat, de a dolognak belülről kell érkeznie. Ez volt voltak éppen az arab tavasznak a lényege. Tehát ezt elnyomták, Egyiptomba is elnyomták de végül is azért győzedelmelkedezett azért, mert valaki fölgyújtotta magát egy téren. Nem, azért, mert a mi részünké váltak. Nem az ő részüké, hanem a mi részünké. És látom, hogy a NGO-knál dolgozó barátaim Ázsiában sokszor félreértik a helyzetet az egész teret újra kell gondolnunk, és ez nagyon jelentős erőfeszítéseket igényel a részünkről. Köszönöm szépen, most meg fogunk vitát folytatni. Deva úr és jó magam. Annyit azért szeretném elmondani, hogy nem mindenkinek azonos a szerepe. Mindenkinek megvan itt a maga szerepe, és azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ma eljöttek hozzánk, azért jöttek el, hogy tájékoztassanak minket a helyzetükről, a politikai döntések pedig már a mi térfelünkön vannak. Talán azok az emberek, akik nagyon sok esetben saját biztonságukat kockáztatják azért, hogy a civil társadalom terét védjék, én azt gondolom, hogy mindenképpen óriási tiszteletet érdemelnek részünkről. Most pedig akkor megadom a szót az Európai Bizottság képviselőnek, Jean louis úrnak, aki a DEFCO részéről érkezett hozzánk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedelmével szeretném az elkezdes kollégának átadni a szót. Kezdje ő. Igen, egyetértek, mondja az elnök asszony. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Deva úr, Jean-Louis-nak is köszönöm szépen. Köszönöm valamennyi hozzászólónak az elmondottakat az emberi jogi stratégia, illetve szakpolitikai végrehajtási területet képviselem. Franciául fogom elmondani a mondandómat, és nagy figyelemmel hallgatva önöket szeretnék arra emlékeztetni, hogy az Európai Parlament éves emberi jogi jelentését a, az alelnök és jegyzi, illetve nagyon fontosnak tartjuk az emberi jogi aktivistákat és a családjaik sorsát. 160 ilyen aktivistát tartunk számon, és Jean-Louis kollégám majd ismerteti a részleteket ezzel kapcsolatban. És a főképviselőnek az intézkedéseit úgy tekintjük, hogy az a feladatuk, hogy bővüljön a civil társadalom mozgástere. Az emberi jogi, illetve demokratikus eh, helyzetkép 2015 eh, júniusában megfogalmazott irányelveit be kell tartani. A különböző civil társadalmi szereplők, illetve az állam közötti kapcsolat eh, szabályozása terén nagyon fontos a szólásszabadság, a véleménynyilvánítási szabadság, az egyesülés és a gyülekezési szabadság, a békés tüntetéseknek a, a szabadsága elkötelezetten fellépünk mindezek védelmében. Nem tűrjük a civil társadalmi szervezetek jogainak a korlátozását. Szabadon és békésen ki kell, hogy tudják fejezni az álláspontjukat. Meg is kezdtük ezeknek a szempontoknak a felvetését a párbeszédünkben, ott, ahol új jogszabályok keretében korlátozzák az emberi jogok védelmét, illetve a civil szervezetek működését. És a főképviselő például Izrael ügyében a Knesset által elfogadott új törvény kapcsán felemelte a szavát ami a kül- és biztonságpolitika területén a fellépésünket illeti, a civil társadalmat feltételként szabjuk a partnerségi együttműködéshez. Például az ugandai civil társadalmi szereplőkkel kapcsolatban az összes politikai szinten kihasználjuk a lehetőségeinket, illetve a Kotonói Egyezmény 8-as cikke keretében is igyekszünk érvényt szerezni a civil társadalom közéleti jogainak nem tűrjük a korlátozást. És az LMBTI közösség jogainak a védelmi, védelme terén is mindent megteszünk, hogy a jogaik a valóságban is érvényesüljenek. Még hogyha ez nem is mindig nyilvános, illetve nem egészen látható, tehát igyekszünk diszkréten fellépni, és a civil társadalmat mindenféle módon támogatni. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Most akkor a kollégáj következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném megköszönni a meghallgatás két társelnökének a lehetőséget, hogy megtarthatom én is a helyzetismertetőmet, illetve elmondhatom, hogy hogyan támogatjuk a civil társadalmat hangsúlyozom, hogy az Európai Parlament az emberi jogok és a demokrácia védője, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, illetve szeretnék kitérni a gyakorlati részleteire és a munkánknak. Deva úr szavaira reagálva két dolgot szeretnék említeni. Először itt nem európai értékekről, hanem általános emberi értékekről beszélünk, amelyek példaértékűek. Tehát egy univerzális modellt, egy egyetemes megközelítést követünk. Az ENSZ 193 tagállama által aláírt rendelkezésekről van szó az emberi jogi nyilatkozatok érvényesülése terén. úgy látjuk, hogy megvannak az eszközeink, és szép lassan, fokozatosan haladunk is a végrehajtás terén. Másodszorban végül is nem az Európai Unió, vagy a parlament, vagy a bizottság tudja elérni az érdemi változásokat az érintett országokban, hanem valóban az ott élő polgárok. Meghallgatva az itt elmondottakat, világos számomra, hogy az, amiről hallhatunk, illetve a szakértői beszámolók arra hívják fel a figyelmet, hogy nehézségek akadályozzák a civil szervezetek munkáját a mindennapokban. Tehát itt a jogszabályokra is gondolok, majd erre kitérek külön. Több mint száz jogszabályt vizsgáltunk meg 2010 óta, amelyek korlátozzák a civil társadalom tevékenységeit autoriter, autokrata megoldásokkal találkozunk belpolitikai megfontolásokból, illetve egyes aktuális helyzetek kapcsán meghozott jogszabályok akadályozzák a civil társadalmat. Különösen felháborítóan, jogszerűtlen az izraeli törvény, amely nem méltó egy demokráciához. És nem arról van szó, hogy személyes vagy konkrét érdekekhez köthető szempontokat kell védenünk, hanem általánosságban állunk ki a civil társadalom mozgásterért. Milyen alapon tudunk fellépni? Nos, a tevékenységünk alapja az, hogy egyrészt, ahogy önök is tudják, a civil társadalom működésének a keretei nem igénylik az illető kormánynak a beavatkozását, illetve nem követelik meg, hogy finanszírozza a kormány a civil szervezetet. Nem kell, hogy hozzájáruljon sem Oroszországban, sem Izraelben a civil társadalom működéséhez, és úgy gondoljuk, hogy a külföldi finanszírozás is szabadon kell, hogy működjön. Ami most nem valósul meg Oroszországban, illetve Izraelben. És Szerencsére az ütőképes fellépés lehetősége is rendelkezésünkre áll, még hogyha az esetek nagy többségében nem kell ezt az eszközrendszert teljesen igénybe vennünk. Majd a konkrét országokban tapasztalható helyzet, helyzetképekre is szeretnék visszatérni. Nézzük az emberi jogvédőknek a bebörtönzését, illetve zaklatását, adott esetben a meggyilkolását, mint problémakört. Tehát erre a problémára azonnali támogatással tudunk reagálni. Kis összegű támogatásokkal védjük a, az érintetteket, illetve segítjük, hogy elhagyják a hazájukat, illetve igyekszünk a bíróság elé hurcoltak ügyének a kedvező elbírálását elősegíteni. Aztán, ahogy a kolléganőtől hallhattuk, az emberi jogok védőinek, aktivistáinak az ügyét, mint egy 90 esetben e, segítettük, és itt 600 euró e, per ügy mértékű támogatásról beszélhetünk. Tehát valóban kis összegű támogatásokról van szó. Nagyon sok olyan új törvény, illetve jogszabály lépett hatályba, amely a civil társadalom mozgásterét szűkíti. Talán nincs is mm, túl sok értelme ezt részletezni, mert azt gondolom, hogy rendkívül kreatívak a kormányok a civil társadalom korlát, korlátozásában. Tehát mindenféle eszközöket kitalálnak ennek érdekében. Mit tehetünk a nehéz helyzetben? Először is. Végül is mi közigazgatási szervezetként működünk, és megvannak a finanszírozási szabályaink, de igyekszünk maximálisan kihasználni a lehetőségeket átlátható körülmények között, illetve a regisztrált és nem regisztrált civil szervezeteket is forráshoz tudjuk juttatni. Ez egyfajta elismerést is jelent a részünkről, tehát fel lehet regisztráció nélkül is venni velünk a kapcsolatot. Nem feltétlen követelmény, hogy bejegyzett jogi személyiségű szervezetről legyen szó. Tehát egyéneket is segítünk, illetve igyekszünk közreműködni a szomszédos országok szervezetének a regisztrációjában is. Például belga-francia viszonylatban is elképzelhetjük ezt. Tehát számunkra nem jelent problémát, hogyha a francia szervezet Belgiumban regisztráltatik, vagy odafordul támogatásért. Ami pedig a globális jogvédelmi intézkedéseket illeti, az emberi jogi aktivistáknak a védelmi mechanizmusa számos civil szervezet számára nyújtott segítséget már eddig is. Rövid távú támogatást kell ez alatt érteni, de a hosszú távon is segítünk. Az aktivisták működését igyekszünk lehetővé tenni. Tehát az ő védelmükre különböző eszközöket és forrásokat mozgósítunk. válságtámogatást tudunk évi 3,5 millió összkeretig biztosítani ez a parlament által is jóváhagyott támogatási eszköz. Tehát a nehéz vagy nagyon nehéz helyzetű országokban, például válsághelyzetben segítséget tudunk nyújtani nem minden esetben van külön delegáció egy-egy ország viszonylatában, ami nehezíti a munkánkat, de megtaláljuk a lehetőségeket. Mert hát nem akarom részletezni itt az országokat, mert számos ország elhangzott itt, amely szerepel a listán, illetve profilunkba vág. Ami az ENSZ külön jelentéstevőjének a munkáját illeti, külön szólásszabadságügy, illetve emberi jogi, valamint a gyülekezési szabadság terén is külön jelentéskészítők dolgoznak az ENSZ-nél, akik a munkájukat elvégezve közvetíteni tudják ezeket a megállapításokat, illetve szempontokat. Tehát a cél az, hogy a helyi partnerekkel hatékonyan együttműködjünk, Deva úr is erre hívta fel a figyelmet. És a nemzetközi, illetve a nemzeti emberi jogvédő szervezetek ennek az együttműködésnek a fontos szereplői. A nemzetközi titkárság pedig Kopenhágában található. Nyilván, hogyha terjed ennek a titkársági tevékenységnek az égisze, akkor erre fel fognak figyelni a kormányok, illetve az államok is, de fontosnak tartjuk ezt a beavatkozási lehetőséget. Rövid az időm, de még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet a fejlesztés terén, ahol az emberi jogok nem egyszerűen projekt szinten, illetve kiegészítő eszközök szintjén jelennek meg hanem az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság pontosabban két évvel ezelőtt emberi jog érvényesítő programot fogadott el, és ennek érvényt is szerzünk fokozatosan. Tehát az együttműködésben hallatjuk ezeket a szempontokat, illetve a jogosultak, a jogok kedvezményezettjei helyzetét javítjuk. Köszönöm szépen!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 és valóban arra kellene reflektálnunk, amit a bizottság mondott a civil társadalmi szervezetekkel kapcsolatban. Saját maguknak is fel kellene szabadítani saját magukat, és teret kellene teremteniük saját tevékenységükre. A mindaddig, ameddig diktatúrák léteznek, despota kormányzatok léteznek, azt hiszem, hogy az Európai Unió válasza csak egy dolog lehet, méghozzá a civil társadalom teljes körű és feltételektől mentes támogatása. Ezt kell elérnünk, mert hogyha őket elnyomják, és különféle problémáktól szenvednek, akkor nekünk túl kell lépnünk ezen, és mindenképpen segítséget kell nyújtanunk részükre adott esetben meg kell változtatnunk az eddigi álláspontunkat, hiszen a civil társadalmak a legkülönfélébb helyzetekbe kerülhetnek. Mondok egy példát. Nemrég az, az Európai Unió kereskedelmi megállapodásokat akar kötni afrikai országokkal nem Afrikával, hanem afrikai országokkal. Ezek a partnerségi megállapodás. Hogyha megnézzük a civil társadalmakról szóló részt ezekben az megállapodásokban nem sok szó esik rólik. Itt általános elveket ugyan megfogalmaznak, de nincs szó arról, hogy konkrétan hogyan kell a civil társadalmat ebbe bevonni. Tehát jobban meg kellene értenünk a helyzetet, és adott esetben meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat, a probléma megközelítését, hogy valóban a reálpolitikai elvárásoknak megfelelően járjunk el. Nagyon sokat hallunk a a civil társadalmokról, azoknak a jogairól, az emberi jogokról, stb és most már lassan csak egy ilyen generikus megközelítésünk van, de ez nem elegendő, ez nem elegendően specifikus, és végül is olyan megállapodásaink lesznek, amelyek veszélyeztetik ezekben az országokban a civil társadalmi szervezetek munkáját, vagy eddig elért eredményeit. A civil társadalmi szervezetek és a szakszervezetek ezekben az országokban sokszor felszólítják a partnereket, hogy ne írják alá ezeket a megállapodásokat. Miut, miután a Fejlesztési Bizottság itt van, napja, itt van ebben a pillanatban, és szükségünk van egy közös irányvonal meghatározására, szükségünk van a közös minimum megállapítására. Egyébként pedig abba a helyzetben fogunk kerülni, hogy általánosságok szintjén fogunk mozogni, és nem leszünk képesek arra, hogy közvetlenül is támogatni tudjuk a civil társadalmi szervezeteket ezekben az országokban és senki nem lesz tekintettel az Európai Parlament határozataira, mert azok egyszerűen nem lesznek hatékonyak. Az, az emberek el fogják mondani, hogy megész nehéz a helyzetük, de mi nem fogunk tudni semmilyen megoldást kínálni a javukra. Nagyon köszönöm, Panzéri úr. Jeep úr következik. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Ami leginkább felhívta a figyelmünket, az az volt, hogy ez a jogi intézmény, amelyet Oroszországban hoztak létre, Ez gyakorlatilag az összes NGO helyzetét megváltoztatja ott a nemzetközi civil szervezeteknek nyújtandó támogatás tekintetében. Ez a példa pedig eléggé világos azzal kapcsolatban, amiről az előbbiekben beszéltünk, a civil, társadalma, civil társadalmi szervezetek mozgásterével kapcsolatban, ugyanis Képzeljük csak el, hogy ez a példa, amit hallhattunk Oroszországgal kapcsolatban, ez mutatja be leginkább a helyzetet, és ugyanezzel kell szembenézni újra és újra. Vannak olyan új jogi megoldások, amelyek hasonlítanak erre, de nem csak ott, hanem egyéb országokban is, amelyekről beszéltünk. A civil szervezetek találkoznak, szembesülnek az ilyen jellegű megközelítéssel, hogy megpróbálják fegyelmezni azokat, akik megpróbálnak küzdeni a szabadságért. Azok, akik igyekeznek támogatást szerezni. És láttuk, láttuk, hogy hogyan beszélnek a jogokról, a szabadságjogról, a demokrácia szabályairól ezt elismétlik újra és újra, és nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban mondanék el még valamit. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy hogyan vágják el azokat a lehetőségeket, amelyekkel az Európai Unió rendelkezik, hogy nemzetközi szereplő legyen az emberi jogi jogvédelem területén, ami nekünk külpolitikánk terén alapvető fontosságú elem. Ezen kívül pedig beszélnék a kereskedelmi megállapodásokról is, illetve az állampolgárok szabadságjogairól, ugyanis azt hiszem Pánzéri úr is ezt mondta egy pillanattal ezelőtt, hogy itt van ez a rengeteg megállapodás, amelyet nagyon sokszor kisajátítottak, annak érdekében, hogy megváltozzon a közhangulat azért, hogy működhessenek a civil társadalmi szervezetek, és emiatt pedig egyes témák megakadtak a tárgyalások során, ugyanis az együttműködő feleink nem akarták ezeket a szervezeteket eh, engedélyezni, és úgy tűnt számukra, hogy ezek a kötelezettségek, amelyeket rájuk próbálunk erőltetni, nem felelnek meg az Európai Unió esetében az emberi jogi párbeszéd lehet ez egyik ilyen komponens. Nem tudom, hogy ugyanez, ugyanígy hangzik ez minden ország esetében. A párbeszéd ugyanis nyitott, és még olyan országok esetében és olyan helyek esetében is, amelyekkel stratégiai fontosságú kapcsolatot ápolunk, és ezt látjuk nagyon sokszor nagyon sokszor olyan nagy kereskedelmi partnerekről van szó, amelyeket nagyon jól ismerünk. Tehát ez a fő probléma. Látni azt, hogy ebben a környezetben hogyan tudjuk megtalálni a megoldást, nos ez nagyon nehéz, de lehet másik megoldás. Meg vagyok győződve arról, hogy amit a arab tavasznak neveztünk, ott is egy kicsit megakadt minden, ugyanis volt egy olyan időszak, amelyben azt láttuk, hogy eléggé nagymértékű liberalizáció valósult meg, ugyanakkor viszont most tulajdonképpen megfordult a helyzet. És azt gondolom, hogy ez annak felel meg, arra válaszol, hogy nem csupán az Európai Unió politikáját kell felülvizsgálni az emberi jogok területén, és a networking, a hálózatépítésnek az megvalósítása mondjuk a Szaharov ösztöndi segítségével. Új és új intézmények tűnnek fel, mint például a European Endowment for Democracy, ami nagyon jó eszköz lehet arra, hogy segítse ezeket a, leküzdeni ezeket a nehézségeket azokon a helyeken például, ahol előfordulhat annak szükségessége, hogy nagyon gyors és rugalmas lépéseket kell tenni. Például ott, ahol akár holnap, két nap múlva, két hét múlva kell lépni, nem két év múlva, azt gondolom, hogy ez az eszköz nagyon hasznos lehet, és nagyon jó eredményeket hozhat. Teljesen egyértelmű, hogy egyensúly van azon mennyiség között, amit ennek, erre a támogatásra a European Endowment for Democracy eszközre lehet fordítani. És azt hiszem, hogy ebben a tekintetben, és nagy figyelemmel hallgattam önöket, és én magam sem fogom önöket jó tanácsal ellátni, ugyanis nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy a fellépés azon a területen, amelyel önök foglalkoznak, nagyon nehéz, nagyon óvatosnak kell lenni, és nagyon gyakran olyan fellépésekről van szó, amelyeket nem szabványosítanak, nem szabályoznak. És ezért a társadalmi szolidaritásra kell alapozni. Előfordulhat például, hogy a politikai szabadság esetében ez nem feltétlenül érvényes. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Posztasszony következik. Tack, fru ordförande. Eh, Jag lyfte kortet för att ville markera och reagera mot... Azért tettem fel a kártyámat, mert szeretnék reagálni arra, ami Devin úr mondott. Szeretnék erre reagálni, szeretnék köszöntet mondani. Köszönöm, hogy eljöttek mint emberi jogi aktivisták. Köszönöm, hogy elmondták, hogy mi a helyzet különféle pontjaiba a világot, és köszönöm az információkat, és mi kértük ezeket az információkat, és mi, mint az Európai Parlament tagjai, mint, mi, mint európai szervezetek képviselői, hogyan tudjuk ezeket az információkat felhasználni annak érdekében, hogy meg tudjuk erősíteni a civil társadalmi szervezeteket, mert egyetértek a kollégákkal. Ők megérdemlik a megerősítést, mert sok esetben nagyon nehéz helyzetben vannak és ahogy a kollégám mondta, hogy önök kockázatot vállalnak, éppen ezért szeretnék hangot adni elismerésemnek, és sok sikert kívánok a munkájukat. Tudom, hogy nehéz a helyzetük, és nem lehet százszázalékos erőt eredményt elérni. Önök itt vannak, az Európai Unió hely szívében, a demokrácia központjában, és ezért nem szabad, hogy önöket retorzió érje. És mi európai parlamenti képviselők vagyunk, és mi tudni akarjuk, hogy mi a saját szerepünk, és nem szeretnénk önöket semmilyen téren sem kritizálni. Laura. Köszönöm szépen. Most pedig Deva úrnak kell megadnom a szót, és semmiképpen nem szeretném, hogyha egymás között kezdenénk el veszekedni, ugyanis a meghívottjainknak kell először is reagálni. Parancsoljon Deva úr, öné a szó. Hálás vagyok a kollégámnak a reakciójáért, de én nem kritizáltam senkit. Én azt vártam a szakértőktől, hogy segítsenek bennünket átlépni ezeken a negatívumokon, és közösen dolgozzunk ki egy pozitív programot. Nézzük meg a világ legnagyobb er- eseményeit. Tehát a britek kilépnek az Európai Unióból a saját embereik határozták fel őket erre. A saját nemzeti, nem kormányzati szervet. Nézzük a Nelson Mand Mandelát, vagy a Szovjetunió összeomlását, mert az emberek így döntöttek, vagy más emberek e helyzetbe hozták saját magukat. Ez körültekintően, kellően menedzselt módon ha, ha, hajtották végre. Nézzük csak Lengyelország, vagy a volt Szovjetunió helyzetét, vagy nézzük meg Mar- Martin Luther Kinget, aki beszélt ugye a polgári jogok fontosságáról, és hogy, hogy az ő mondta azt, hogy tegyük a világot egy jobb helyé, azáltal, hogy saját magunkat helyzetbe hozzák. A mi nemzetközi nem kormányzati szervezetek csak reagálnak azt mondják, hogy őket regisztráltatniuk kell magukat, ellenőrzik őket, elnyomják őket, stb. stb. És miért? Azért, mert valami nem működik jól éppen ezért konstruktív ötletekre van szükségem, hogy hogyan tudjuk saját magunkat és a, és a lakosságot az egyes országokba helyzetbe hozni. Ez a mi valós feladatunk tehát önök jó, vég, jó munkát végeznek, viszont önök itt panaszkodnak, és ha panaszkodnak, akkor ez azt jelenti, hogy valami nem jól működik, és ha valami nem jól működik, akkor valamit tennünk kell ellene, hogy jól működjön a jövőben. Köszönöm. Talán azon túl, hogy a civil társadalom önrendelkezését elősegítjük, ami igenis evidens és szükséges. Talán azon is dolgozhatnánk, hogy például az izraeli kormány vegye figyelembe, hogy eléggé negatív jogszabályokat hoz a szólásszabadsággal és az emberi jogokkal kapcsolatban, vagy mondjuk a kínai kormányjal beszélhetnénk erről. Tehát mindazokkal a kormányokkal, amelyek az Európai Unió partnerei. A civil társadalomnak megvan a saját szerepe, és azok, akik politizálunk, nekünk pedig másik szerepünk van. És valószínűleg a szerepünknek egy része az, hogy a kormányokkal folytassunk párbeszédet, jelezzük nekik, hogy talán az az út, amelyet ők követnek, nem az az út, amivel mi egyetértünk. És nyilván, ahogy Panzeri úr is mondta, mindennek kihatása lesz a viszonyunkra, hiszen nagyon sok kormányjal privilegizált kapcsolatban vagyunk, akik a civil társadalom felé nagyon szigorúan lépnek fel. Aukán asszony, parancsoljon! Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Még egyetlen egy rövidke válasz arra, amit Devin úr mondott. Legalább arról gondoskodhatunk, hogy úgy lépünk, hogy az valóban célszerű legyen, hogy a tagállamok szintjén is Vegyük például, hogyan viselkedik barátunk Izrael. Hogyha ezt elfogadják, akkor kettős mércével mérünk. És hogyha én összehasonlítom azt, hogy mit mondott az Európai Unió, vagy mit mondott az Egyesült Államok kormánya a nem kormányzati szervekkel kapcsolatban, akkor ez szégyen teljes, egyszerűen gyenge, megfélemlített, saját magunk számára is veszélyt jelent, hogyha kritikusak legyünk, mi történik egyik baráti országunk kormányában és ez igenis veszélyt eh, számunkra, és legalább arról gondoskodhatnánk, hogy a kritikánkat elmondhatjuk, hiszen Izrael általában eh, elfogadja a kritikát, és hajlandó adott esetben ezt a törvényt visszavonni. Eh, mert külön, tehát most meg az van, hogy azt csinálunk, amit akarunk, és, és semmilyen konzekvenciája nincs a dolognak eléggé szégyen teljes, hogy sok millió dollárt kifi, kifizetnek szélsőjobbos szervezeteknek, akik illegális településeket hoznak létre. Nagyon fontos az, hogy valóban átlátható legyen a helyzet, a közvélemény lássa, hogy ténylegesen mi történik. És elnök asszony, azt tudom mondani, hogy legalább ebbe a bizottságba próbáljunk valamit cselekedni, próbáljuk meg érteni a dolgokat. Én természetesen nem önt szibáztatom, hogy a szociáldemokraták miért hozták meg a határozatukat, amikor mi még múlt héten vitatkoztunk erről a, a kérdésről. Szóval, tehát számomra ez alapjában mivel szégyenteljes, amit a szocialisták a múlt héten műveltek és hogyha, hogyha nincsenek eh, civil társadalmaink, eh, ahogy ön is mondta, partnerekre van szükségünk, eh, és hogyha nincsenek civil társadalmi partnereink, akkor ez kárt okoz mind a két fél részére. Nincsenek olyan partnerek, akik valóban megértik azt, hogy mi egy konfliktusnak a lényegem. Akkor alapjában véve el fogjuk veszteni ezt az egész játékot, és saját magunk alatt vágjuk a fát, és, és voltak éppen aláaknázzuk a partnereink lehetőségeit Izraelben. Meg kell törni a hallgatást. Azt tudom mondani, hogy emlékezünk, hogy az Európai Unió mennyire gyenge, és nem akarok személyeskedni. Vincent Ares azt mondta, hogy az, a nem kormányzati szervetek egy voltak éppen egy súlyos tévedés Izrael történetében, és Izrael nem fogja a demokrácia terhét magára vállalni. Tehát amikor Izrael azt mondja, hogy mi vagyunk az egyetlen demokrácia térségbe, uraim, hagyjuk ezt, és em, ők sem tartják be ezeket a, az elvárásokat sok esetben. Tehát ne tekintsük ezt a dolgot tehernek, amikor szakértékről beszélünk, és azt hiszem, hogy, hogy nagyon sokan itt kockázatot vállalnak, és megszenvedik a következményeket, hogyha az emberi jogok mellett állnak ki. Talán ennyit szerettem volna csak mondani. Köszönöm szépen. egy tíz percünk van hátra ahhoz, hogy meghallgassuk a meghívottjainkat, hogyha szeretnének válaszolni az elhangzottakra. Igen, parancsoljanak. Um, Igen, néhány dologra szeretném a figyelmet felhívni. Egyetértek Delaóral abban, hogy a változás országon belül várható, illetve hazai forrása lesz a civil szervezetek hazai munkája révén. Tehát ezzel egyetértünk. Nyilván a külföldi civil szervezeteket sújtó jogszabálynak meg lesz a hatása Kínában, de alapvetően a belföldi karitatív szervezetekre vonatkozó jogszabály, ami a fontosabb, hiszen a civil szervezeteknek önállóan kell fejlődniük. Az Európai Unió pedig egyetemes értékrendet kell, hogy képviseljen, tehát ez nem egy nyugati konstrukció, illetve elképzelés, ami csak nyugaton érvényes, eh, és amit rá lőcsölnénk más országokra. Ami Kínát illeti, nagyon fontos, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsában néha felvetődő álláspontnak ellenálljunk. Ott úgy szoktak nyilatkozni, hogy nincsenek egyetemes emberi jogi szempontok, illetve eh, nincsen egyetemes jogi felfogás, hanem az, emberi jogi nyilatkozatban foglaltaknak kell érvényt szerezni. Ezt sosem szabad szó nélkül tűrnünk. Tehát el kell érnünk, hogy az ENSZ struktúrái működjenek. És ahogy a kolléga is hangsúlyozta, ezért kell lehetővé tenni, hogy az ENSZ megbeszélésein részt vegyenek a civil szervezetek, és most pont az ellenkező történik, megnehezítik a részvételt. Abramenko asszony. Én is szeretnék néhány szóban válaszolni Deva úr szavaira, illetve a az eszmecserét szeretném kiegészíteni. Osztom a csalódottságát, illetve engem is csalódással töltenek el azok az orosz emberek, akik a rezsimet támogatják. Hiszen egy olyan orosz közösségről beszélhetünk, amely valamilyen módon támogatja, illetve elfogadja az orosz politikai fejleményeket, illetve a régió helyzetének alakulását az emberi jogi munka nem a pozitívumokról, sokkal inkább a negatívumokról szól. Bizonyos értelemben az emberi eh, jogi értékek negatív megfogalmazásúak abban az értelemben, hogy arról szólnak, hogy egy kormány mit ne tegyen, mit nem szabad megtennie. Tehát az ajánlásaim és a javaslataim is bizonyos mértékig negatívak. Oroszországban olyan az emberi jogi területen dolgozni, mint az ár ellen úszni. Tehát az ember igyekszik egy helyben maradni legalább, hogy ne sodródjék az árral a tenger felé. A politikai zsarolást nem szabad elfogadni, ne bízzunk az orosz propagandában és a média által sugalt képben kérdezzünk rá szakértőktől, hogy mi a valóság. Az orosz korrupció, illetve az üzleti élet alakulásáról, hát mi más tudnék ajánlásként mondani. Nagyon jó, mondja Deva úr, közvetíti az elnök azt. Szeretne még valaki hozzászólni? Az Európai Bizottság? Parancsoljon. Yes, Thank you. I think that... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon diplomatikusan azt mondhatom, hogy ma azért jöttünk el, hogy az önök szerepe ismeretében beszéljünk önökkel, tehát hogy a parlamentben önök milyen szerepet töltenek be és nem szabad ezeknek az országoknak a helyzetét elszigetelten tekinteni. Ezért a kollégáim által megfogalmazott ajánlások arra vonatkoztak, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság mit tehet. Azt hiszem, hogy az észrevételekben, a megjegyzésekben nagyon komoly eh, értékek is voltak, ezért azt gondolom, hogy az elhangzott nyilatkozataink alapján a jövőre vonatkozó előremutató iránymutatásokat tudunk megfogalmazni. A helyszíni civil társadalommal kapcsolatban nagyon sok taktikát vetnek be Ugyanakkor viszont van egy ellentmondás, és ahogy Panzeri úr is kihangsúlyozta, hogy hogyan reagál az Európai Unió, milyen politikát folytat. Nagyra értékeljük a diplomáciai erőfeszítéseket, és nagyra értékeljük ezeknek a tartalmát. Ugyanakkor viszont a civil társadalomnak gyengíti a szerepét ez, hogyha ezek a nyilatkozatok nem eléggé erősek, és hogy az Európai Unió szereplői nem támogatják valójában ezeket az, Euró- ezeket az emberi jogi területeket, ugyanis meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudunk tartóságot, koherenciát kiszedni abból, amit az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság részéről hallunk. Eh, Auken asszonyra reagálva, hogy hogyan, mit kell, melyek azok a kritikus lépések, amelyekkel sokkal konkrétabb keretrendszert hozhatunk létre arra vonatkozóan, hogy önök hogyan segíthetnek nekünk az eszmecserében, a tapasztalatcserében, a monitorozásban. Tehát meg kell nézni ezeket az új válaszokat, és meg kell nézni azt, hogy hogyan tudjuk ezeket áramvonalasítani. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy tudjuk, hogy mi a probléma. Természetesen érezzük annak szükségességét, hogy beszéljünk beszéljünk erről. Ugyanakkor azt is érzők, hogy az Európai Unió részéről sokkal határozottabb fellépése van szükség belül és kívül egyaránt, és sokkal határozottabb politikai akaratra, hogy kötelezettségvállalásait valóban végrehajtsa. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony parancsoljon. Szeretnék ehhez a kérdéshez hozzászólni, és szeretném világosra tenni azt, hogy a legtöbb kollégám a legjobb tudásuk szerint végzik a munkájukat, és próbálnak párbeszédet kialakítani az izraeli kormányjal, és a másik a többi kolléga pedig szintén nagyon kemény munkát végez a helyszínen, és kockázatokat vállal magára. De legalább én itt vagyok, és tudok beszélni ezzel a hallgatókkal, hallgatósággal. Az emberi jogokat nem tekinthetjük belügynek, hisz az összes többi együttműködési formát globális keretek között végezzük. Ez a politika, a biztonság egyre inkább egy nemzetközi ügyé válik, és az emberi jogok az emberi jogok helyzete sok esetben egyszerűen elválik a többi együttműködési területtől. Ennek ellenére ezt közösen kell tekintenünk az összes többi területtel, hiszen minden típusú együttműködés összefügg az emberi jogok helyzetével. Attól függ, hogy az embereknek milyen a helyzetük abban az országban, amivel az Európai Unió tárgyal. Köszönöm szépen, mondja elnök asszony. Egy percre. Köszönöm szépen a szót. A magunk részéről egyértelmű, úgy látjuk, hogy rettenetesen aktívak a civil szervezetek, a, illetve a Kambodzsához hozzászóló civil szervezetek aktivitása is nyilvánvaló. Fontos a nemzetközi támogatás, azért hozzáfűzném Dél-Afrikához, hogy Mandela nem egyedül cselekedett, hanem nemzetközi támogatással, illetve így tudta elérni a népének a szabaddá Tehát látni kell, hogy milyen háttérben születhetnek meg a megoldások, és arra is rá kell mutatni, hogy néha nem sikerül elérni ezt a megoldást. Ami az értékrendek közötti vitát illeti, az emberi jogok terén ne jelenjen meg paternalista mm, szereplőként az Európai Unió. Tehát olyan dolgokra hívhatja csak fel a figyelmet, amelyek érvényesülnek az Európai Unióban. Például a kereskedelmi jog területe ilyen. Akik itt ülnek, szerintem egyetértenek abban, hogy a GSP plusznak egyik ország sem résztvevője, Kambodzsa ugyanakkor az egyéb jogi megállapodásoknak a kötelezettje. Tehát ilyen alapon lehet az emberi jogokat megkövetelni. Izrael ügyében pedig szintén számos kérés fogalmazódik meg, például a különböző termékek, importtilalmak dolgában. Aztán Kínával a beruházási megállapodásról tárgyalunk. Azt hallottam, hogy az Európai Bizottság nem tudja megmondani pillanatnyilag, hogy az emberi jogi klauzula szerepele az egyeztetett szövegben. Tehát ugyanakkor ez egy fontos európai szempont az Európai Parlament számára is. Tehát a civil társadalom részvétele nagyon fontos, de az Európai Unió lehetőleg jó példával járjon elő, elő tehát a belső dinamikát ne veszélyeztese kívülről. Igen, természetesen megadom a szót önnek is egy perce, mondja az elnök asszony, Deva úr. De nagyon jó gondolatébresztő, foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Tíz éve, amikor elkezdtem itt a munkát, akkor a védelem felelősségéről beszéltünk. És 2005-ben az ENSZ hatalmas eh, munkát körített e köré és nem arról volt szó, hogy beavatkoznánk bármilyen országban, hanem a hazai politikai közösséget segítjük, hogy a saját népükön tudjanak segíteni, mert önmaguktól erre nem lennének képesek. Tehát gyakorlatilag egy gyenge rezsimet, vagy rendszert a saját népük megvédése terén támogattuk. Segítettük, hogy a Montevideói egyezmény illetve a Wilsoni 7 pont rendelkezéseinek meg tudjanak felelni azzal kapcsolatban, hogy hogy kell egy jó államnak működni. Mi történt tíz év alatt a védelem felelősségével? Hová tűnt ez? Nos, ki beszél erről manapság? Tehát ezek a mi problémáink, ez a mi hibánk is. Hogy felvetettük ezt, illetve nagy hangon szónokoltunk erről annak idején, most meg elfelejtettük, hagytuk feledésbe merülni, mert túl nehéz, vagy túl bonyolult. És önök a terepen végzik az önöktől elvárható tevékenységet. Mi viszont széttártuk a kezünket, és feladtuk a feladataink teljesítését a kötelezettségeinket, és én ezt szégyenkezve mondom. Segítségre szorulok. Tehát segítségre szorulunk, hogy visszatérjünk a helyes vágányra, és ezt a segítséget kérem önöktől, illetve az Európai Bizottság is megfeledkezett a védelem felelősségéről. Nos, láthatják, hogy Deva úr valójában provokátor, de pontosan tudja, hogy miről beszél. Lezárjuk akkor ezt a napi rendi pontot, de az izraeli nagykövetség részéről itt van valaki, talán tudják, hogy a diplomáciai képviseletek képviselőit mindig meghívjuk, úgyhogy neki lehetőséget biztosítunk arra, hogy két percben hozzászóljon, hogyha szeretne. Parancsoljon öné a szó, hogyha szeretné ezt felhasználni, parancsoljon tessék. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, úgy tűnik, hogy az Európai Parlament az Izraelt eh, megvitató eseményekből többet tart, mint a Krimi félsziget, illetve a világ többi részét megvitató eh, eseményeket. Úgy tűnik, hogy sokkal egyszerűbb elterelni a figyelmet olyan országokról, amelyek ugyanúgy reagálnának, mint Izrael. A közel-kelet az isis az al illetve egyéb szervezetekkel reagál, és úgy tűnik, hogy a nem állami képviselők, illetve nem állami szervezetek megbízható partnernek minősülnek, ugyanakkor viszont Izraelre mutogatnak. Szíria, Libanon, Jemen, Irak kevésbé sürgető, vagy pedig feladtak minket? És egy demokratikus országban egy belső jogszabály elfogadásának megakadályozása valóban megváltoztatja a világot? Az Európai Parlament nagyszerű intézmény, és sokkal meggyőzőbb, hogyha egy olyan agendát próbál érvényesíteni, ami valódi változást hozhat, ahelyett, hogy más országok belpolitikájába beavatkozik. Egy perc, tessék, egy perc. Nagyra tartom önöket Nagyra tartom önöket, de valóban ez egy olyan parlament, amely nagyon különböző országok helyzeteivel foglalkozik, a külügyi bizottság, vagy az emberi jogi, vagy a fejlesztési bizottság keretében. Azon országokkal foglalkozik, amelyekről az európai, amelyeket az Európai Parlament szabadon választ ki. Nagyon sokszínű ez a parlament, nagyon sok ideológia, nagyon sok nemzet található meg benne olyan parlament, amely az Európai Unió polgárait képviseli, és szabadon dönt arról, hogy miről folytat vitát. Az ön által említett országokról is folytatunk vitát. Ha megengedi, nagyon sajnálom, hogy önök úgy érzik, hogy az Európai Parlamenttől kell megvédeni magukat. Nem. Az Európai Parlament mindig hűséges partnere volt az önök országának, ahogyan a többi országnak is, hogyha úgy találja, hogy kiegyensúlyozott ez a kapcsolat, és természetesen kritizálni fog az Európai Parlament bármely kormányt, hogyha úgy tartja helyesnek, de ez a védekező álláspont, sőt ellenséges álláspont az Európai Parlament irányában az önök országának érdekei szempontjából szerintem nem különösebben célra vezető. Mi itt nagyra tiszteljük az önök kormányát, ugyanakkor viszont kritizálni fogjuk azokat az intézkedéseket, amelyeket az önök kormánya fogad el, ahogyan tette a ma délutáni beszélgetésen a képviselőnk. Nem Izrael ellen lépünk fel de azt szeretnénk, hogy az emberi jogi standardokat is tartsa be, amelyeket a közösség, a nemzetközi közösséggel együtt fogadott el. Köszönöm a jelenlétét. Nos, akkor ennyi volt, lezártuk a ma délutáni ülésnek ezt a részét, most pedig Kambodzsával fogunk részleteiben foglalkozni. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljött.